Goede, goedemorgen collega's. Jó kedves kollégák! Mindenkinek. De Magistris elnök úr még mindig beteg. Úgyhogy a mai nap is az a megtiszteltetés engem, hogy én elnökölhetem a ma délelőtti ülésünket. Előttünk a napirend tervezet, és ahogy kedden meg is beszéltük, be is jelentettük, egy újabb napirendi pontot hozzá kell tenni. Ez a koordinátorok ülésén született, ez a megállapodás, ahol a mentesítésről, illetve a SZEPOL munkájának nyomonkövetéséről folytattunk vitát. Tehát le kell zárni valahogy a számlákat formálisan, és azt javaslom, hogy ezt tegyük meg, mint 2-es B napi rendi pont, tehát az elnöki közlemények és a hármas napirendi pont között, tehát legyen a SEPOL a kettes B napirendi pont. Ugye a hármas napirendi pontunk majd Katalin Szorén jelentése lesz. Kérdezem, hogy mindenki egyetérte ezzel. Hát nyilván a SZEPOL ügyét is le kell zárni, hogy aztán ez a februári ülésre kerülhessen a plenárisra, hát nem tudom, hogy akkor egyetértenek? úgy látom, hogy igen, akkor rátérek az elnöki közleményekre. Kettő ilyen van. Az egyik, tegnap este kaptunk egy levelet a számvevőszék illetve az Európarl televízióért felelős illetékesektől tudják, hogy voltak kérdések, amelyeket Klaus Welléhez intéztek, és Kratze alelnök pedig az Európa TV-től további kérdéseket kérdezett a költségvetés fényében, a mentesítés fényében. Ez itt az jelentés, Tehát kérdezem, hogy a szakbizottságban érdekeltek, illetve az Európa TV képviselői össze tudnának-e ülni. Kratze alelnök azt javasolta, hogy Strasbourgban találkozzunk, február 16-án, ez egy szerdai nap lesz, tehát a februári Strasburgi hétnek a szerdai napja, ekkor ülnénk össze. Mindenkit szeretettel várunk. Azt hiszem, hogy tolmácsolás az nem lesz, tehát az egész ülés majd angol nyelven zajlik. Ez tehát a bejelentés, a meghívót majd mindenkinek kiküldjük és remélem, hogy így tudunk találkozni az érintettekkel, és megkapjuk a legfrissebb információkat már, ami a mentesítést illeti. A másik elnöki közleményem pedig a következő. A koordinátorok ülése ugye 5.30-tól 6.30-ig lezajlott kedden, nagyon-nagyon sűrű volt a rendünk, rengeteg mindenek kellett foglalkozni, volt egy olyan jelentés, amelyet ma délután kapnak majd meg, hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban megjegyzések, akkor a koordinátori ülésnek a döntéseit megerősítetnek vesszük. Most tehát a, az új napirendi pontunk, a 2-es B napirendi pont, a SZEPOL ugye következik. Van itt egy javaslat, egy határozatra vonatkozó javaslat, Európai, az Európai Parlament határozata, az Európai Rendőr Akadémia 2008-as elszámolásának a lezárása, Veronik Mátyő a jelentéstevő, és tudom, hogy Mátyő asszony, hogy önnek is jelezték, hogy Ódi úr szóbeli módosítót kíván benyújtani. Talán először Ódi úrnak adnám meg a szót, hogy ezt egy kicsit világítsa meg jobban, miért kíván szóbeli módosítót benyújtani, és utána pedig Mátyi asszony következhet, hogy elmondja a véleményét erről, és aztán pedig hivatalosan is meg kell kérdeznem a kollégákat, hogy egyetértenek-e arról, hogy a szobeli módosítóról szavazzunk, hogyha nincs ellenvetés, akkor megtörténhet ez a szavazás. Tehát a módosítóról is, Szavazhatunk, vagy szavazhatunk az egész javaslatról is, módosítóval vagy anélkül. Igen, köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy le kell zárni a beszámolót a lehető leggyorsabb úton. Tehát azt javaslom, hogy az approve, az elfogad helyett más szót használjunk, mert ez téves benyomást keltene. A 2008-as számok azok nem eh, teljesen elfogadhatók, hiszen itt a 2009-es adatokra támaszkodunk, és ez az 1,2, eh, illetve 1,4 eh, milliós összeget jelenti. És a 9-es pontot jelenti a hatos mellékletben, mert a mentesítés illetve az elutasításnak a megerősítése azt jelenti a parlament számára, hogy tulajdonképpen formálisan zárjuk le és az approve szó pedig arra utalhatna érzések szintjén, hogy elfogadjuk ezt a beszámolót, de hát nem erről van szó, mert ezek nem felelnek meg a valóságnak. Úgyhogy azt javaslom, hogy döntsön úgy a parlament, hogy lezárja az elszámolást. Eh, mevrouw Mathieu, rapporteur. Dus het gaat wel degelijk over het vervangen in paragraaf 1 van het voorstel dat voor ons... Voor ons... Mathieu asszony. In paragraaf... Tehát akkor az egyes bekezdésben approves, illetve ehelyett a decide szót szeretnénk, az úgy dönt. Matthew asszony. Elfogadom ezt, mert itt az a lényeg, hogy lezárjuk ezeket a számlákat. Úgyhogy én teljes mértékben támogatom ezt a módosítást. Szeretném tisztázni, hogy nagyon örülök, hogy ma megtörténhet ez a lezárás. Eddig késlekedtünk vele, és van egyfajta átfutási idő. A helyesbítésekre például, amiről Odi úr is beszélt, és Bánfi úr, az új igazgató felhívta a figyelmünket erre, illetve megkaptuk a tájékoztatást, és ezért úgy gondolom, hogy egyetértek a lezárásnak az igényével, úgyhogy támogatom Ódi urat. Dank u. Ehm, dan moet ik formeel vragen of er iemand bezwaar heeft. Köszönöm szépen. Akkor hadd kérdezem meg hivatalosan is, hogy van-e ellenvetés, Jens? Ez is eigentlich nur een Tulajdonképpen tartalmi szempontból egyetértek Odi úrral, de nyelvileg, hogy az angol változatot vesszük alapul, az, I, az agree az jobb, mint a decide véleményem szerint, de tulajdonképpen ez csupán egy ilyen szerkesztői javaslat. Egyebekben egyetértek. Ódi úr, tessék. Hát az agrees, elmondom még egyszer az érvelésemet, hogyha azt mondjuk, hogy agrees, egy egyetért, akkor ez mégiscsak azt jelezné, hogy az elszámolás, amely nem felel meg a valóságnak 2008-ra, azt, mint hogyha elfogadnánk, vagy egyetértenénk vele. Míg a döntés, a, a azt jelenti, hogy a parlament úgy dönt, hogy lezárja az elszámolást. Tehát ez a megfelelő szó. Azt is mondhatnánk, hogy lezárjuk az elszámolást. Met die eh, laatste opmerking van meneer Odi eh, kan iedereen... Az utolsó Odi úr által tett észrevételről kérdezem, hogy egyet értenek-e azzal, hogy closes the accounts, lezárja az elszámolást, előadó asszony. Egyetértek. Szerintem ez a legjobb megfogalmazás. Dan uh, stel ik voor dat we overgaan tot de formele... Akkor javaslom, hogy ennek megfelelően járjunk el, tehát szavazzunk most erről. A szavazókártyát kérem, hogy készítsék elő, mindenkinél megvan, akkor megnyitom a szavazást. Úgy látom, hogy a frakciók nincsenek túl reprezentálva. Nos, rendben, akkor egy kicsit várunk még, mert az előadó hogy még nem volt felkészülve, előkészítette. Rendben, akkor 18 igen, nulla nem, egyöntetően elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok Ódi Ordnak. A módosításért Matthew asszonynak köszönjük a munkát. Tudom, hogy tűzönvízen keresztül kellett átvinni ezt az ügyet, és ezek a szörnyű élmények most már véget értek, és Stavrakakis úrnak is köszönöm szépen az elvégzett munkát. A hármas napi rendi pontra szeretnék tovább lépni, vagyis a közösségek pénzügyi érdekének védelme, csalás elleni küzdelem. Éves jelentés 2009-ről. És Katalin Szorin Iván az előadó, átadom neki a szót. Mr. Chairman, I've had my presentation. Elnök úr, románul tartottam múltkor az ismertetőmet, de úgy tűnik, hogy a mai nyelvi kiosztásban nem szerepel a román, úgyhogy angolul szeretném ezt megtenni. De egy rövidebb változatban. Itt nem lesz annyi részlet benne, mint hogyha anyanyelvemen románul mondanám. Nos, mondja az elnök, a holland fülke azt mondja nekem, hogy megpróbálunk gondoskodni azon számára lehetőségről, hogy románról is tolmácsolják, hogyha úgy dönt. De amíg ezt megerősítik, kérem, hogy kezdj el azért angolul. El kell mennem még egy másik ülésre is. Szóval, ahogy tudjuk, nagy nyomást nehezedik, nem csak a pénzügyi, illetve a gazdasági válság miatt az Európai Unió költségvetésére, hanem amiatt is, hogy a nemzeti kormányok nem hajlandóak többet áldozni az európai költségvetésbe. Annak ellenére, hogy a prioritásaink száma viszont nő a Lisszaboni szerződés miatt. hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, és ennek a hatásai jelentkeznek. Tehát röviden annyit mondanék, gratulálni szeretnék az Olafnak a tevékenységeihez. Kiváló munkát végeznek, ezt el kell, hogy mondjam. Az Európai Unió kiváló eszközéül szolgálnak a csalás elleni küzdelemben. Hozzáteszem, hogy ez még mindig nem elég, mert rengeteg feladat nyomja még a nemzeti hatóságoknak a vállát, és ők sajnos nem végeznek olyan színvonalas munkát, mint az OLAF. Sok tennivaló maradt még nemzeti szinten. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kell nagyobb nyomás alá helyezni a nemzeti kormányokat. ami pedig a saját forrásokat illeti. Hiányosságok vannak a nemzeti vámterületen, a számvevőszék felhívta ezekre a figyelmünket. Különösen a kockázatelemzés, illetve a kereskedők, az import ellenőrzése, a vám ellenőrzés területén jelentkeznek ezek arra kell kérnünk a tagállamokat, hogy a vámfelügyeletet fokozzák. A vámfelügyeleti rendszereiket, hogy megfelelő támogatást tudjanak nyújtani e tekintetben. Nagyon fontos hozzátenni, hogy sőt létfontosságú, hogy tiszta és világos, konkrét képet kapjunk a helyzetről, mielőtt a megoldásokon gondolkodnánk. Ezért tehát nagyon fontos, hogy a tagállamokat felkérjük, hogy átláthatóbb, összehasonlíthatóbb, pontosabb adatokat szolgáltassanak az európai források felhasználásáról. Maradtak ugyanis ezen a területen még problémák. Egyes tagállamok nem hajlandók átadni az adatokat, vagy nem időben nyújtják az adatszolgáltatást. Sok esetben nem tudjuk könnyen összehasonlítani ezeket az adatokat egymással. Ami a mezőgazdasági kiadásokat illeti. A jó hír, hogy javult a jelentéstétel ezen a területen. 95 százaléka. A 95 százalékos a lejelentettségi arány. De még mindig vannak olyan tagállamok, Ausztria, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság, amelyek nem adják időben át az adataikat. maradtak még problémák az integrált irányítás és ellenőrzési rendszerek alkalmazásában. Románia, Bulgária, Görögország jelent ilyen problémákat. A Csolos úrtól hallhattuk, ismertette a stratégiáját, amely arról szól, hogy ezeket az országokat ösztönözzük arra, hogy a rendszert vezessék be és működtessék katasztrofális helyzet is adódott. A visszafizettetési arány nagyon rosszul alakult ezen a területen. 2009-ben csak 42 százalék. 1266 millió euróból. Illetve 1266 euró az összeg, ami nagyon kicsi a kohéziós politika területén, illetve a közbeszerzések területén tártak fel még problémákat. És az Európai Bizottságot arra kérem, hogy gyorsabban haladjunk a jogszabályok harmonizálásában, hiszen tagállamonként eltérő jogszabályrendszerek léteznek, működnek, nem mindig áttekinthető ez a rendszer. És a fő gazdasági szereplők nem férnek hozzá a közbeszerzési lehetőségekhez. kohéziós politika területén a számok azt mondanám, hogy erősen vitatottak, nem megbízhatóak. Bulgária például, a, a bulgár hatóságok azt állapították meg, azt állapítottuk meg, hogy nem intézkednek ö, kellőképpen, de de ez a 90 százalék ez már mégiscsak jelez valamit. És ezért szeretném hangsúlyozni, hogy itt súlyos aggályokra van okunk. Hát nagyon fontos lenne, hogy összehasonlíthatóbb, pontosabb adatokat kapjunk. Ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jelenleg egy valaki jelentkezett szólásra, Bassitis képviselő. Van-e valaki még, aki hozzá kíván szólni? Azt javasolnám tehát, hogy először Filic úr kapja meg a szót az Olaf részéről. Tessék. Um, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán azzal kellene kezdenem, hogy ma, ha még mindig nálam a szó, elnök úr, azután is, amit itt elmondok, akkor hát én nem az Olafot képviselem, hanem a bizottság egészét és olyan témákról is szólnom kell, amelyek más bizottsági szolgálatokhoz tartoznak. Ha folytathatom, köszönöm szépen, tehát akkor nálam marad a szó, akkor megteszem ezt. Először is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy néhány észrevételt tegyünk a jelentéstervezettel kapcsolatban, amelyben nagyon érdekes gondolatok vannak, és biztosak vagyunk benne, hogy ezek az érdekes gondolatok segítik majd a mi munkánkat. Nagyon fontos támogatást kapunk ehhez a munkához az Önök szakbizottságától. Az első egy általános megfigyelésem lenne, megjegyzésem. A hasonló jellegű jelentéstervezetekre is igaz ez, amit az Önök Szakbizottság elkészített, hogy az előadó, ha fogalmazhatok így, nagyon világosan érti az egyes intézmények fontos szerepét. Hiszen a számvevőszék, nagyon jól tudja azt is, hogy a számvevőszék milyen munkát végez. A számvevőszék jelentésének a jellege teljesen más ebből adódóan, és az OLAF által készített jelentések jellege is teljesen más, hiszen mi másfajta munkát végzünk. Az Olafon belüli munka illetve az a munka, amit a bizottság nevében eljárva végzünk, egy kicsit más jellegű, tehát hogy az elemzés, a szabálytalanságokat feltáró jelentés, más-más típusú. Nekünk nagyon szigorú jogi eljárást kell követni, tehát itt nagyon komoly jogi definíciók vannak, például arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a szabálytalanság a számvevőszék az nem így jár el, és ez nagyon helyes, mert a számvevőszéknek más a feladata, ők szakmai, gazdasági alapú értékelést készítenek el a helyzetről. Tehát mind a két fajta jelentésre, mind a két fajta végtermékre szükség van ahhoz, hogy jól lehessen érteni hogy milyen problémákkal nézünk szembe, amikor a közösség pénzügyi érdekeit védjük. Tehát mindannyiunknak megvan a maga szerepe, és hogyha mondhatom, ez nagyon világosan látszik, tükröződik ebben a jelentéstervezetben, amelyet önök most vitatnak. Most pedig konkrétumokra rátérve a szabálytalanságokról és egyebekről nagyon fontos, hogy a szabályokat betartsák. A tagállamokkal folytatott párbeszédben azt hiszem, hogy előrelépést tudtunk elérni az évek alatt. Jobb informatikai rendszerek működnek manapság, és én nagyon hálás vagyok a szabálytalanságokat kezelő rendszerekről szóló megjegyzéseket itt a jelentésben. Az IMS rendszer az javította a munkát, és segíti a munkánkat annak tükrében is, hogy ahogy kevesebb erőforrással rendelkezünk. Sokkal több információt tudtunk betenni a bizottság 325-ös cikkről szóló jelentésébe, ez egyfajta statisztikai melléklet. És legalább azt hiszem, ez kezdeti magyarázatnak jó lesz arra vonatkozóan, hogy az egyes ágazatokban miért vannak szabálytalanságok, csalás, és így tovább. Tehát sikerült feltérképeznünk a helyzetet. És nagyon remélem, hogy ez a fajta információ az olyan információ lesz, ami természetesen a statisztikai megbízhatóság eh, korlátainak fényében, amely még mindig hasznos lesz a szakbizottságoknak, és ez eh, megbízható. Természetesen száz százalékban pontos adatot, becslést a csalások eh, exakt szintjére vonatkozóan nem, azt, nem adhatunk. Én ezt a fajta kísérletet mindig is elutasítottam a nyilvánosság előtt, hiszen nem rendelkezünk a rendszerekkel, az előforrásokkal ahhoz, hogy ezt pontosan megbe- megbecsüljük. És a másik meg az, hogyha itt ugye gyakorlatilag bűncselekményekről van szó, hát ezt nagyon-nagyon nehéz tökéletesen megbecsülni előre, lehetetlen, és nem lehet szám adatokat a nyilvánosság elé tárni, amelyek nem megbízhatóak elegendő mértékben ahhoz, hogy aztán mindennek a politikai súlyát is viseljük. Tehát ez nem egy olyan lépés, amit mi most meg tudunk tenni, és azt hiszem, hogy a jövőben sem tudunk ilyen százszerzalékban pontos adatokat nyújtani, hiszen ez lehetetlen. Nagyon hálás vagyok a bevételi oldalt érintett megjegyzésekért is. Gyakran elfeledkezünk erről, vagy nem foglalkozunk ezzel eléggé, kevésbé érzékeny, ugye az ember hírnevét kevésbé érinti, az európai projekt hírnevét kevésbé érinti, mindenki a kiadási oldalról foglalkozik, de az előadó nagyon helyesen mondtam a délelőtt, hogy rendkívül fontos ez, különösképpen a jelenlegi helyzetben, a gazdasági nehézségek közepette, hiszen mindenütt közfinanszírozási nehézségeket láthatunk szerte a tagállamokban. Most pedig a közbeszerzési szabályokra térnék rá egy picit. Azt hiszem, hogy most nagyon ügyesen kell, elegánsan kellene fogalmaznom, hát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság majd a zöld könyvét fogja elfogadni a témában egy olyan másfél órán belül. Ha egy kicsit később szólnék, akkor talán több részletet is megoszthatnék önökkel, de remélem, hogy így is látják ma reggel, hogy a munka folyamatosan zajlik, és előrelépések történnek. A bizottság ezt megígérte hogy ez lesz majd az érdekeltekkel a konzultáció alapja, és természetesen ennek a konzultációnak az lesz a célja, hogy egyszerűsítsük a közbeszerzési szabályokat, és amikor eljön, a, eljön az ideje, akkor eljön ennek az ideje, akkor precíz szabályokkal rendelkezzünk ahhoz, hogy a, szabályokat, a szabályoknak minden betűjét be tudják tartani az alapelvekkel együtt, viszont elkerüljük a túlszabályozást, hiszen egy ilyen helyzetben egész egyszerűen követhetetlenek a szabályok, és ebből aztán más nehézségek származnak. Hát ezt igyekszünk elkerülni azt, hogy a technikai hibák elkerülhetetlenek legyenek, mert aztán egy olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol nagyon nehéz a bűncselekményeket és a technikai hibákat elkülöníteni egymástól. Aztán a jogalap nélkül kifizetett pénzösszegek visszatérítetése megint egy bonyolult téma. Itt nagyon sok aggály merül fel, és nagyon nehéz felmérni eh, az idő múlásával ezeket a visszafizetéseket. Ez a, pro, a programozási ciklusok jellege miatt van így, különösképpen strukturális alapok esetében, hiszen ezek a visszatérítések is ciklikusan folynak vissza néhány évvel a kiadási, a kifizetési ciklusok után. Tehát a valódi visszatérítési arány becsléséhez rengeteget kell várni, a programok lezárását meg kell várni, és persze akkor már egy kicsit késő van ahhoz, hogy valamennyi tanulságot levonjuk, és azokból valóban tanulni is tudjunk. Végül pedig elnök úr, hadd mondjam el azt is, hogy nagyon komoly mértékben politikai előkérdés is az, hogy most milyen tagállamokat említsünk, vagy sem. Azt hiszem még a hatáskörömet is túllépném, hogyha részletesen kommentálnám az egyes tagállamok munkáját, de szerintem az arra az nem védhető, hogyha valaki csak egyetlen egy tagállamot sorol fel. Tehát ha engem arra kérnének, ha muszáj lenne több tagállamot, valakit megneveznem, akkor több tagállamot neveznék meg, és nem egyet. Köszönöm szépen. Illet, Köszönöm szépen, Állat úr. Köszönjük ezt az ismertetést. Hogyha még szeretne később hozzászólni a vitában, akkor így kérem jelezze öt tag jelentkezett, Basitis úr, Dajcs úr, Szentegárd, Gájer, Makovej asszony. És Skilákákis, asszony. Basitis úr kap elsőként szót, illetve heten vannak most már, meg kell fennel. Igen, köszönöm a szót, elnök úr. sokkal nehezebb most szólni, hogy meghallottam, meghallgattam, hogy mit mondott az Európai Bizottság képviselője, és bizonyos dolgok nyilvánvalóvá váltak. Köszönöm szépen Katalin Iván kollégának ezt a kiváló anyagot, amelyből teljes képet kapunk. Kiderül, hogy a mezőgazdaság, illetve a kohéziós alap területén továbbra is forrásfelhasználási, gazdálkodási problémák vannak. És eljött az ideje annak, ahogyan a bizottság képviselője említette, hogy meghozzuk a politikai döntést. Parlamenti képviselőként nekünk hozzá kell tudnunk férni az információkhoz, illetve látnunk kell, hogy mi történik a tagállamokban, Bulgáriában, Romániában, többek között, ahol nagy arányú szabálytalanságok történnek. De ez valójában nem olyan politikai döntés, ami a tagállamok egészét érinteni, mert eljön az ideje annak, hogy a nem megfelelően felhasznált sok milliárdnyi forrást a tagállamoktól vagy vissza kell követelni, vagy pedig azt kell követelnünk, hogy a felhasználással rendelkezésre álló időkereteken belül gazdálkodjanak. Azt is fel kell mérni, hogy az objektív közbeszerzés központi irányítású, megfelelően ellenőrzött közbeszerzés területén milyen ellenállás mutatkozik, és az informatikai megoldások mellett a lehető legkevesebb emberi beavatkozás mellett hozzák meg a döntést. Ahogyan hallhattuk, a bizottság másfél óra múlva elfogadja a zöld könyvet, és tudjuk, hogy a tagállamokat is felkérték, hogy számoljanak be a tapasztalataikról ezen a szakterületen. De úgy gondolom, hogy számunkra a 2011 egyik fő feladata az kell legyen, hogy eredményes közbeszerzési szabályt alakítsunk ki. Az okokat kell kezelnünk, és nem a következményeket. És a problémák már kezdettől fogva benne vannak a rendszerben. Elhúzódik a közbeszerzés, és mindenféle szabálytalansági lehetőségek merülnek fel. Tehát köszönöm szépen az előadónak, hogy megemlítette a közbeszerzést, mint ami a problémának a fő forrása. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a jövőre nézve ez az egyik legnagyobb feladatunk, hogy átláthatóbb, hatékonyabb rendszerek működjenek a közbeszerzésben, tagállamokban. Köszönöm. Dajcsúr! Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani Iván kollégának a jelentésért, és szeretném elismerésemet kifejezni az Olafnak azért a munkájáért, amely munka jelentőségéről, fontosságáról a jelentéstevő képviselőtársunk is emltést tesz, mind az rásbeli jelentésében, mind pedig a mai szóbeli kiegésztésében. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni, bár maga a téma az nagyon hivogató, csalogató, több fontos kérdést is meg lehetne említeni. Az egyik kérdés az az, amire Eilert úr is kitért, mégpedig annak a kérdése, hogy hogyan, milyen módon kell és lehet egyes tagállamokat néven nevezni. Szeretném világossá tenni kedves kollégáimnak, hogy én a magam részéről a legmesszebb menőkig osztom Makovej képviselő asszony által már nagyon-nagyon sokszor elmondott véleményt, meggyőződést. Ha tetszik, kicsit ilyen e, eurónyelven, vagy uniós nyelven fogalmazva, én a naming és shaming elvének a híve vagyok híve vagyok annak, hogy világos és egyértelmű szabályok alapján a közösségi források felhasználása során szabálytalanságot elkövető tagállamokat az elkövetett szabálytalanságok okainak és mértékének a megjelölésével e, tegyük nyilvánossá. Legyen az világos, hogy mondjuk bármilyen uniós forrást illetően a ellenőrző intézmények által feltárt hibák azok tagállami szinten milyen eh, eh, szabálytalanságokból milyen a források felhasználása során tapasztalható hibákból állnak össze. de ezt vagy világosan és egyértelműen tesszük tehát megmondjuk hogy milyen elvek alapján állaptjuk meg azt hogy valahol hiba történt és mind a twenty seven tagállam esetében ha tetszik, egy világos és egyértelmű táblázat alapján, vagy pedig megítésem szerint nincsen semmi jogunk és lehetőségünk, hogy példálódzó felsorolásként akárcsak egyetlen egy tagállamot megjelöljünk. Nem a jó szándékát szeretném kétségbe vonni a jelentéstevőnek, de, de bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, és még egyszer mondom, nem Iván kollégának intézem a mondatomat, nekem egy kicsit kezd abból elegem lenni, hogy vannak bizonyos eposzi jelzők. Ha a hibaarányokról beszélünk, akkor, akkor mindig, hogy kicsit hitelesítsük a, a mondandónkat, még, még élő szóban is nyitunk egy zárójelet, és azt mondjuk, hogy ahogy ez feltehetőleg előfordul Romániában és Bulgáriában feltehetőleg előfordul romániában és bulgáriában. feltehetőleg előfordul és elnézést kérek hogy el, nem mondok más országot b c meg d tagállamban is mert feltehetőleg nem arról van szó hogy csak ebben a két tagállamban feltehetőleg nem csak arról van szó hogy two thousand and four ben vagy two thousand and seven ben csatlakozott tagállamban hanem bármely tagállamban előfordulhat. lehet hogy a tagállami hatóság lehet, hogy eh, regionális eh, intézmény, lehet, hogy helyi szintű intézmény hibájából. Legyen ez a, a, a megközelítés normatív. De legyen. Tehát abból a mókuskerékből szálljunk már ki, amely mókuskerék kapcsán mindig a kérdésnek az érzékenységéről, szenzitivitásáról beszélünk, mindig megfogalmazzuk, hogy jó lenne most már végre egy ilyen táblázatot látunk, megfogalmazzuk, amikor a európai számvevőszék éles jelentéséről beszélünk megfogalmazzuk mindig a, a pif riportok eh, kapcsán és aztán itt maradunk és utána, utána nagyon korrekt módon a bizottság képviselője elmondja hogy, hogy egyes tagállamokat hát szónoki fordulatként nem lehet megemlteni. egyetértek ne emltsünk meg de alaktsuk ki végre azt a normatv rendszert ahogy ezt a táblázatot elkészthetjük. másodikként és elnézést kérek hogy ö, ö, ö, hosszú vagyok én, komoly problémának látom azt a kérdést amiről más megközeltésben beszélt eilert úr világos hogy van különbség a számvevőszék által megállaptott hibaarány meg, az olaf által megállaptott hibaarány között de ezt szerintem az európai unióban néhány ezer ember érti. hát azt a szót halljuk hogy hibaarány és adott esetben ezt néhány millió ember mondjuk egy internetes tudóstásban elolvassa nem tud különbséget tenni aközött hogy ez most a olaf megközeltésében feltárt hibaarány, vagy pedig az európai számvevőszék megközeltésében feltárt hibaarány, és nem lehet, hogy ugyanabban a mondatban egyszerre igaz lehet, hogy a kohéziós forrásokat illetően az elmúlt években csökkent a hibaarány, csillag, ez a számvevőszék megállapítása, a kohéziós alapokat illetően nőtt a hibaarány, csillag, ez az Olaf megállapítása. Ilyen mondatot nem mond egyszerű halandó, tehát tegyük világossá, hogy amikor hibaarányról beszélünk akkor miről beszélünk nem lehet hogy ugyanaz a kategória az egyszerre, egyszerre két egymással ellentétes vélemény megfogalmazására is alkalmas lehet. Köszönöm szépen, Deutsch Köszönöm szépen, Deutsch Azt hiszem, hogy az utolsó pont egy kicsikét olyasmi, hogy a almát és a narancsot hogyan hasonlítjuk össze, vagy az almát és a körtét. Øh, tak til øh, ordføreren for øh, betænkningen og de anbefalinger, der ligger i betænkningen, som jeg kan... Köszönöm szépen az ajánlásokat, amik elhangzottak, és egyetértek ezekkel. Köszönetet mondok a bizottságnak megjegyzéseiért, és Értem, hogy a bizottságnak politikai érdeke fűződik ahhoz, hogy a csalást ne mutassa be nagyon szélsőséges, eltúlzott mértékben, ne hegyezze ki, de azt is el kell kerülnünk, hogy ezt a problémát alulbecsüljük. Hiszen amikor a bizottság bizonyos szövegeit olvasom, akkor úgy látom, hogy van egy ilyen tendencia, hogy alábecsüljük ezt a problémát. Tehát meg kell különböztetnünk mindenek előtt a csalást és a szabálytalanságot. Ez teljesen nyilvánvaló. A probléma viszont az, hogyha szabálytalanságok merülnek fel, akkor az adott helyen általában fennáll a csalás lehetősége is. A szemvevőszék jelentésében láthattuk, hogy vannak olyan országok, amelyekben szabálytalanságok lépnek fel, például a mezőgazdasági termő területek nagyságát felül értékelik, és hogyha ezeket a szabálytalanságokat következetesen hajtják végre, majd hogy nem rendszerszerűen, akkor ez gyakran bizonyos magatartásokat tükröz, amelyek már a csalás irányába mutatnak. Tehát azt hiszem, hogy a bizottságnak tudatában kell lennie annak a ténynek, hogyha valahol nagyon erős a, a tendencia a szabálytalanságok irányában, akkor ott felmerül a csalások lehetősége is fokozottabban. Na most a saját források tekintetében 2009-ben a szabálytalanságok aránya csökkent. Hát ez egy remek dolog, de tudni szeretném, hogy a bizottság meg, meg tudja erősíteni, hogy amikor a csalások pénzügyi kihatásait mérlegeljük a saját források tekintetében, akkor itt egy növekedésre került sor. Tehát például a kohéziós alap esetében növekedés volt, a mezőgazdaság esetében növekedés volt, és ami az előcsatlakozási alapokat illeti, szintén több százalékkal növekedtek ezek az arányok. Tehát hol vannak akkor ezek a csökkenések, például az euró névértékén mérve, ez itt a kérdés. Tökéletesen értem, hogy nem szabad túlozni, amikor a csalásokról ejtünk szót, de nem is szabad alábecsülni ezt a jelenséget mindenféleképpen a saját jelentőségén kell kezelni, hiszen ha nem így teszünk, nem teszünk jó szolgálatot az EU-nak. Az utolsó kérdés. A jelentéstevő kiemeli ezt a pontot, de ez más kontextusokban is felmerül. Ami az előcsatlakozási alapokat illeti a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés vonatkozásában. megállapíthatjuk, hogy a Cseh köztársaság, Esztország, Lettország és Szlovénia nulla százalékos arányt jelentett be. Tehát egyetlen egy eurónyi szabálytalanság sem fordult elő ezen a területen. Érdekes lehetne tehát az, hogy a bizottság kifejteni ezt az adatot számunkra, hiszen ez nagyon eltérő helyzet más országokhoz képest. Tehát ennek a négy országnak a helyzete teljesen eltér a többi országétól e tekintetben. Talán rendkívüli tapasztalatokkal rendelkeznek azt illetve, hogy hogyan lehet a csalásokat elkerülni. Elnök. Most mindenkit arra szeretnék kérni, hogy tartsák magukat a felszólási időhöz. Először a frakciók nevében szólóknak adta meg a szót, most Gájár úr következik. Köszönöm, Álnak úr. Sokat lehet itt elmondani, de rövidre fognám. Dolcs kollégát illetően a naming and shaming elmélettel kapcsolatos vélemény az helyes, hiszen mindig akkor derül ki, hogy mi is az igazság, hogyha a naming and shaming módszert használjuk, és mindez egy politikai kontextusba kerül. Hiszen, hogyha a saját kormány a saját ö, kormány jel, nev, ö, jelenik meg egy ilyenfajta beszámolóban, Nos, akkor kérdés, hogy hogyan bánunk egy ilyenfajta helyzettel. Akkor méretkezik meg az, hogy valóban érvényesül-e a naming and shaming módszere. Nem akarom azt megismételni, ami már elhangzott sok ország vonatkozásában, hogy például 0%-os arány volt a csalásoknál, ugye ez elhangzott az imént, de talán megéri ezen országok közül egy-két országot felvenni a jövőbeli látogatások listájára. Hiszen, hogyha ez ennyire nagyszerűen működik ezekben az országokban, ahogy a nők beszámolnak róla, akkor jobb lenne ezt pontosabban megvizsgálni, hogy ők mit csinálnak jobban, mint a többi tagállam, és tanulni ebből. Ez egy olyan megközelítési mód, amelyet mi majd támogatni tudunk, és tovább tudunk adni más országoknak. Az utolsó pont, amire utalni szeretnék, az az, hogy az Balcitis által mondottakhoz még valamit hozzáfűzzek. Nem kielégítő az Európai Parlament számára, hogy minden évben a PIF jelentéssel a tagállamok egyfajta regiszterét megkapni, és aztán párbeszédet kezdeni a biztossal, aki fent beszámol nekünk ezekről a dolgokról, és olyan helyzetbe kerülünk, amikor a bizottsággal arról kell beszélnünk, hogy mit lehetne jobban csinálni. Köszönöm a kiegészítő megjegyzéseket egyébként a tekintetben, de emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a tanácssal egy nagyobb összefüggésben is párbeszédben állunk, amikor az európai saját forrásokról beszélünk, a költségvetési szakbizottságban már az első lépések megtörténtek, azt illetően, hogy a következő évi költségvetést elkészítsük, és ott valamennyien meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy ugyanolyan nagy játszma lesz, mint az elmúlt években, és talán el kell érnünk oda, hogy ami a PIF jelentésben megjelenik, és tudomásul vesszük, az egyes tagállamok hibarányát illetően, nos az, amikor a költségvetésről vitázunk, és az arra vonatkozó jogszabályokról, egyes tagállamoknak ugye megtakarítaniuk kellene. Nos, akkor is legyen a kezünkben ez a lista, ez a hiba lista, és azt a tanács elé tudjuk tenni. Köszönöm. Thank you, Jens. Eh, mevrouw Makovej. Makov... Makovej asszony kapja meg a szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy hogy az országok példaszerű említése kapcsán. Én úgy gondolom, hogy az összes ország kéne szerepeljen egy táblában minden számmal együtt. Végül is erről szól a feladatunk, a megbízatásunk, hogy az egyes tagállamokat ellenőrizzük, és megnézzük a szabálytalanságok csalás területén az összes számot. Az OLAF, a bizottság, a számvevőszék ugyanezt kellene, hogy tegye. És hogyha szakpolitikát, jövőben is stratégiát akarunk alkotni, akkor ezeket számokra kell építeni minden tagállam részéről. Néhány szóban a jelentéshez is szeretnék hozzászólni. A néppárt árnyék előadójaként egész röviden annyit szeretnék elmondani, hogy a szabálytalanságok kezelésének a rendszerét vizsgálom, ezzel foglalkozom, és az újonnan bevezetett szabálytalanság kezelési rendszert a jövő év, illetve erről szóló tájékoztatás fényében szeretném egy kicsit elemezni. A bizottság úgy gondolom, hogy élni kell, hogy tudjon az új jelentéskészítés által előállított szabálytalansági adatok lehetőségeivel, és reméljük, hogy a tagállamok pedig végig vezetik ezt a módszertant, és így változást tudnak majd elérni, illetve eredményes lesz ez a munka. Aztán a kollégák is utaltak arra, hogy a csalás sok esetben e, meglepően alacsonyan alakul, illetve ott, ahol nagyon magas a támogatások összege, illetve a források összege, ott ez kedvező. A csalásokat ugye másképp kell kezelni, mint a szabálytalanságokat. Az egyik összehasonlítás, a saját forrásokkal való összehasonlítása a szabálytalanság által érintett összegeknek a tagállamokban. És az, hogy több mint a felét érinti a csalás a minden tagállam össz összegének, ez is kiemelendő. Aztán kiemelkedő szabálytalanságok, illetve bejelentett visszafizethetetlen összegek jelennek meg több országban, de ezt most nem fogom részletesen megemlíteni. A módosításaimmal összefüggésben majd erről is szó lesz. A lényeg az, hogy a szabálytalanságot és a csalást összefüggésben kell látni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Makovely asszony. Nem is tudtam, hogy ön az árnyék előadó, mert egyébként korábban szóltattam volna önnek, elnézést kérek. Ez Kilekákis úr. Our colleague for his good... Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm a kollégák kiváló munkáját. Én egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez nekem nagyon fontos. És ez pedig a csalás és a korrupció mérése. A bizottság azt mondja, ja, tudom, ezt most ugye halljuk, hogy ezt nem lehet megtenni. Hát igen, igaz, hogy egészen idáig elég kezdetleges eszközeink álltak, vagy eszközök álltak rendelkezésre, és ezeket az eszközöket a bizottság a határokon kívül használta, úgymond a nemzeti fejlesztési támogatásoknál, ott vizsgálták ugye az átláthatóságot, volt ez a korrupciós index, amelyet összeállítottak annak érdekében, hogy rangsorolják az országokat, tehát hogy hol mennyire mag, nagy mértékű a korrupció. Engem ez a téma nagyon érdekel, és ezért részletekbe is bocsátkoztam. Az elmúlt 7-8 év tudományos szakirodalmát elolvastam. Ez ö, hatalmas, ugrásszerű növekedés mutatott ez a szakirodalom, és rengeteg új fejlemény van a téren, ezen a téren. Azt hiszem, hogy egy kicsit Alaposabban meg kellene tehát vizsgálnunk ezeket az eredményeket, megnézni a tudományos eredményeket, ugyanis a csalást, a korrupciót most már lehet mérni a hagyományos hivatalos üzleti ágakon kívül. Itt nem fogják megemlíteni sem a csalást, sem a korrupciót, ugye mindig azt fogjuk látni, hogyha a, mondjuk a hálónak nagy, nagyon nagyok a rései, akkor ugye sok hal kiesik, ha sűrűbb szövésű ez a háló, akkor több minden fennakad rajta. De másfajta mérési módszerek is vannak, különösképpen az úgynevezett small scale, tehát a small scale a kismértékű korrupció mérése. Ez például a mezőgazdasági ágazatban lehetne nagyon fontos, nagyon praktikus. Föl lehetne használni még akár a közvéleménykutatásokat is a méréshez. Ami pedig a nagymértékű korrupció mérését illeti, itt másfajta mérési módszereket kellene alkalmazni, de kedves kollégák, ezen dolgoznunk kellene. Én nem láttam semmiféle olyan programot, kutatási programot, amely ezt vizsgálná, hogy a korrupciót hogyan lehet mérni. Egyszerűen azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet megtenni, majd dölbetett kézzel üldögélünk, akkor soha az életben nem fogjuk tudni mérni a korrupciót pedig meg kellene néznünk a szakirodalmat, követnünk kellene a fejleményeket, a tudományos fejleményeket. Ez a szakbizottság kellene, hogy ezt az ügyet tolja maga előtt, hogyha nem tudjuk mérni, akkor nem tudjuk, hogy mit is csinálunk. Nem tudjuk, hogy kis halakat fogunk el, vagy nagy halakat halászunk el ki. Nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk hatékonyak, vagy az egész csak egy elvont vita itt ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm, Skilakakis úr. Azt gondolom, hogy igaza van, hogy ezt a megjegyzést teszi, de az az előnyünk, hogy ha itt vagyunk, hogy láthatjuk egyébként a testnyelvet, a gesztusokat is, és látom, hogy Idet úr hozzá kíván szólni, mert azt hiszem, hogy van mondani az elhangzottakkal kapcsolatban. Kalfin úr kapja meg most a szót. Köszönöm, elnök úr egy olyan témával kezdeném, aminek semmi köze nincs az általunk most vitatott témához. A legtöbben a Költségvetési Szakbizottságban is tagok vagyunk, és az üléseink gyakran egybeesnek, illetve a szavazások is. Azt hiszem, hogy a jövőben ezt el kellene kerülni, hiszen nehéz egy időben két helyen lenni. Ami a jelentést illeti, először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnknek, aki jó irányba halad. A Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság éppen azért jött létre, hogy valamennyi csalást leküzdjük az európai alapok kárára. Bizonyos, hogy vannak számadataink, és könnyű ezeket összevetni, de ezt az elemzést mindenképpen nagyon aprólékosan kell elvégeznünk, hiszen nagyon könnyen hibát követhetünk el. Az én országom példájára utalnék, 2008-ban a bizottság és az OLAF kezdeményezésére víz, egy vizsgálatot indítottak, és a legsúlyosabb szankciókat vezették be országom ellen, és ez a bizottság jó gyakorlatának, valamint az OLAF jó gyakorlatának példája. A foganatosított intézkedések következtében 2009-ben újabb ellenőrzésre került sor, és szeptemberben újra megkezdődtek a kifizetések de a jelentésben láthatunk bizonyos számadatokat, amelyeket a bolgár kormány adott át, ez a 20%-os adat a csalások esetében. Nos, ez bizonyosan sokkoló, mikor látjuk, hogy a többi ország százalék aránya például 1 százalék körül mozog. De ellenőrzésekre került sor, és újra megkezdték a kifizetések folyósítását. Hogyan lehet megmagyarázni ezt a problémát? Nos, tehát Bulgária esetében a kifizetési ügynök minden egyes projektet megküldte az ügyésznek. Azt hiszem, hogy az Olaf beli kolléga ezt megerősítheti nem tett különbséget a csalások és esetleg a szabálytalanságok vagy a bűncselekmény gyanú között. És ezen gyakorlat miatt számos bolgár vállalat csődbe ment, nem tudták végrehajtani a teljes mértékben szabályos projektjeiket. Tehát itt egy statisztikai problémával szembesülünk, ellenőrzésekre került sor, ezeket elvégezték, ex post ellenőrzésekre azt hiszem, hogy rosszul választották ki a prioritásokat. Időközben ez az ügynökség korrigálta működésmódját. A nagy százalék különbségek tehát az egyes országok között, ezek ebből is adódhatnak, de amikor összehasonlítjuk a számadatokat, ezt egy pontos és jól bevált módszertan mentén kell megtennünk. Az Olafnak és a bizottságnak ki kell dolgoznia egy metodológiát, hogy a számadatok valóban összevethetőek legyenek. És még egy példa. 2004-ben 89,5% csalás, illetve hiba merült fel Estonia esetében. Itt is hibának kell lennie, hiszen lehetetlen, hogy 10 projektből 9 olyan projekt, amelyet rosszul valósítottak meg egy olyan ország esetében, ami egyébként egy példás tanuló. Tehát hogyha a fogyasztók és a polgárok érdekeit akarjuk védeni, és le akarjuk küzdeni a csalást, akkor egy jó módszert van szükségünk. Köszönöm. Wat betreft uw eh, eerste opmerking over eh, het plannen van de agendas en het... Köszönöm szépen, Az első észrevételt illetően a programoknak a tervezése, illetve a költségvetési bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság üléseinek a koordinálása. Én megállapítom, hogy ma is időpont ütközésünk van, de valószínű, hogy ez az egyetlen alkalom erre idén, mert a titkárság igyekszik összehangolni a dolgokat. Már, március 3-án várható egy újabb ütközés, amikor nekünk is van ülésünk, és a Költségvetési Bizottságnak is. Ezt még ellenőrizni kell, de egyébként a többi időpont elkülönül, úgyhogy a titkárság tényleg a helyzet magaslatán igyekszik lenni. Évánova asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Nos, a kollégák különböző problémákat vetettek fel, és én csak csatlakozhatom ezekhez a nézetekhez. Szeretnék az előadónak is köszönetet mondani, és egy felhívást szeretnék ismertetni, akkor, amikor előterjesztjük az ajánlásainkat, akkor igyekezünk ezt objektíven tenni. A bizottság képviselője eh, megismételte, hogy az országok sora sokkal teljesebb, hosszabb lenne a szabálytalanságok említése er- esetében. A csalás, illetve a szabálytalanság területén is az lenne a kívánatos, hogy kimerítő listát tegyünk közé, és ne csak egyetlen államra, vagy egy-kettő tagállamra mutassunk rá, mint például Bulgáriára. Ami Bulgáriát illeti, nagy változások következtek be, és a kollégám ezt ki is emelte. 2008-ban felfüggesztették a kifizetéseket, de aztán az intézkedéseket követően a, a bolgár kormány ugyanis intézkedett, a kifizetések folytatódhattak. Tehát legyünk objektívek. Fogalmazzunk objektíven, és egyenlő alapon tegyük meg az összehasonlításokat. Ne emeljünk ki önkényesen országokat. Köszönöm, mondja az elnök. Szeretnék még a bizottság képviselőjének is lehetőséget adni, hogy néhány szóban reagáljon az észrevételekre a módszertani ügyekre például, hogy milyen módszert kellene követnünk. Hogyan kapják el a csalókat, hogyan tárják fel a visszaéléseket? A bizottság képviselője kíván reagálni? illetve ki szeretne hozzászólni. Nem kell, hogy Állet úr legyen az, de Állet úr. Nos, Hogyha a másik főigazgatóság képviselője szeretne szót kérni, de úgy látom, hogy nem, akkor elnök úr, ismét csak felvállalom azt, hogy a bizottság és az Olaf nevében is nyilatkozom egyszerre. Nagyon sok érdekesség hangzott el, technikai, szakmai szempontok is. Én most eh, nem tudom megkísérelni hogy mindegyiket kimerítően taglaljam. Térjünk arra vissza, hogy a szabálytalanság és a csalás hogyan függ össze. Ugye minden csalás szabálytalanság, de nem minden szabálytalanság csalás egyben. De ebben most nem mennék bele, csak olyan mértékig, hogy ugye mélyére kell ásnunk a szabálytalansági adatoknak, hogy a csalás adatoknak a nyomára bukkanjunk. Hogyha például a mezőgazdasági földterületeknek a túlzott mértékű bejelentését nézzük, akkor ott egy csomó egyéni döntés következik, az egyéni gazdák teszik meg ezeket a bejelentéseket, és ezeket az Olaf szemszögéből a nemzeti hatóságoknak kellene első körben megvizsgálniuk, hogy ők maguk tárják fel a csalás jelenlétét a nemzeti jogszabályok alapján. Ez tehát az egyik következménye az intézkedéseknek. Aztán a bizottság megállapítása szerint, ugye statisztikailag érhető tetten, hogy túl nagy területet jelentenek be. A pénzügyi gazdálkodási rendszer ezt úgy tudja kezelni, hogy a nemzeti forrásokat kurtítják meg statisztikai mértékben. Ez tehát egy olyan terület, ami nem csak itt jelentkezik egyébként, hanem sok más területen is többféle formában. És nagyon fontos a korrupciós tanulmányoknak a területe. Erről most nem szeretnék bővebben nyilatkozni, csak annyit említenék, hogy az új főigazgató megérkezése után arra számíthatunk, hogy vele majd hosszabb ideig megvizsgáljuk ennek a kérdésnek a részleteit. Szkelekis úrnak teljesen igaza van annyiban, hogy elméleti megközelítésben is érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. Tehát a közigazgatási adatszolgáltatás keretében bizonyos eltérések kimutathatók, ezeket kell a nemzeti hatóságok tudomására hozni. És a csalás elleni stratégia, amely az év későbbi szakaszában majd megszületik, ezeket figyelembe fogja venni, és végre kell hajtani. Aztán az említett országok vonatkozásában, hogy ott nincsenek bejelentett szabálytalanságok, a tisztesség kedvéért annyit mondhatok, hogy a bizottság vizsgálatai nem tártak fel olyat, ami arra vallana, hogy nem felel meg a valóságnak a nyilatkozat ezekben az országokban az, a programok területén az elvégzett ellenőrzések alapján. Ezzel szeretném zárni, elnök úr, és hogyha konkrét kérdés van, amelyről úgy gondolja, hogy foglalkozzak vele, akkor szívesen visszatérek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy elég hosszú időt szántunk most már az Iván féle jelentésre. Ivánnak el is kell mennie, sajnos de én úgy gondolom, hogy változatos észrevételek mellett konstruktív vitát tudtunk lefolytatni. És most pedig módosíthatjuk a javaslatot. A módosítók leadásának a határideje február 2-a 12 óra, és az Iván jelentésről de Magistrátis elnöklete mellett február 8-án szavazunk majd, február 28-án, és aztán 23-án, március 23-án a mini plenáris keretében eh, Brüsszelben foglalkozunk majd vele. Aztán a, most két vendég előadunk, eh, Doherty és Flinstein eh, úr érkezett a Deloitte-tól, megkapták azt a dokumentumot, amit múlt héten küldtünk ki, és ez mindenkihez eljutott, úgy gondolom nagyon érdekes anyagról van szó, és lenyűgöző a benne található információ. A Lisszaboni szerződés az Európai Ügyészség létrehozásáról szól. Egy PowerPoint bemutató keretében. Frankstein úrnak adom meg először a szót. Thank you, Mr. Zedon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Kedves európai parlamenti képviselők, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Richard Dogerti kollégámmal vagyok itt, mind a ketten a Deloitte cég képviseletében, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a független tanulmányunk eredményét önöknek itt bemutathatjuk. Az Európai Ügyészség témájában készítettük ezt a tanulmányt. Először is nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy mi, ennek a, mi volt ennek a tanulmánynak a céla, célja. Jelenleg az egyes intézmények büntetőjog témájában aktív intézmények, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének témájában aktív intézmények véleményét kívántuk összegyűjteni, ahogy ez a szerződésben is szerepel, és egyetértettünk abban, hogy a következő információforrásokat fogjuk használni. Először is kérdőíveken, illetve interjúkon keresztül közvetlen információt kapunk az egyes testületek képviselőitől, tehát a Eurojust, az OLAF és az Europol képviselőitől, de emellett még a nemrégi szeminárok résztvevőitől is kaptunk információkat, és ezen kívül a nyilvános referencia forrásokat is átnéztük, tehát ilyen kutatásokat is végeztünk. Térjünk is rá rögtön az eredményekre, mire jutottunk. Először is úgy tűnik, hogy van még mit javítani az egyes intézmények közötti együttműködésen. Az együttműködés keretei megvannak, ezt tudjuk, de sajnos az információ csere, amelyet ezeken a kereteken belül az együttműködési megállapodások értelmében működtetnének, nem valósul meg a gyakorlatban teljes mértékben. az is felkeltette a figyelmünket, hogy ez a téma nagyon-nagyon érdekel mindenkit, komoly vita zajlik, és sok különféle vélemény hangzik el az érdekeltek részéről az LPPO e hozzáadott értékével kapcsolatban, illetve arról, hogy milyen szerkezete legyen ennek az intézménynek, hogyan illeszkedjen be az intézmények közé, milyen feladatai legyenek, és így tovább. a három testület, tehát az Eurojust, az Olap és az Europol szerint további hatástanulmányokra lenne szükség, és ezek a szervezetek még azt is említették, hogy ezekre a hatástanulmányokra annak érdekében is szükség van, hogy a részletesebb kérdésekre választ tudjunk adni. Például arra vonatkozóan, hogy ezeket a szervezeteket hogyan lehetne átszervezni akkor, hogyha valóban rétrejön ez az ügyészség, tehát az EPPO ezért a mi véleményünk szerint fontosak lennének ezek a hatástanulmányok a későbbi döntéshozatalhoz is. Mind a három jelenlegi testület egyetért abban, hogy az EPPO létrehozása valódi hozzáadott értéket teremt, tehát lenne egy független nyomozati funkció, Mind a három intézmény megerősíti azt, hogy fontos a tagállamok közötti együttműködés, és az, hogy a az érintetteknek nyújtott védelem szintje mind, minden uniós tagállamban ugyanolyan legyen. Azt is elmondták, hogy valóban észszerű, már ami a nyomozati hatáskörökre vonatkozik, hogyha komoly bűncselekményekről van szó, amelyeket Európai Uniós tisztviselők követnek el, hogy egy nemzetek fölötti testület vizsgálódhasson. És kérem a következő diát. Úgy láttuk, hogy van itt konszenzusra lehetőség, különösképpen az alapvéleményének alapján gondoljuk ezt, és méghozzá abban van egyetétés, hogy a Eurojust lehetne a, a legmagasabb szintű európai független testület, és ennek a testületnek a támogatása ként az Európol és az OLAF végezne igazságügyi szakértői és egyéb elemzői szolgáltatásokat nyújtanának. És természetesen a nemzeti szervek munkáját egészítené ki mindez, tehát csak akkor történnének lépések európai szinten, hogy ha nemzeti szinten nem történtek elegendő lépések. Az Olafnak az a véleménye, hogy az Európolon belül kellene ezt az új szervezetet elhelyezni azért, hogy ne kettőzzük meg a bűnügyi nyomozati támogatást feleslegesen. Említettem az elején, hogy valamennyi szemináriumon részt vettünk, amelyet ebben a tévában szerveztek, és ez igaz volt arra a stratégiai szemináriumra is, amelyet 2010. szeptemberében tartott a Eurojust a belga egynökséggel együttműködve. És egyébként az, azon az éves fórumon is részt vettünk, amely a, a bűnügyi ítéletek kölcsönös elismeréséről szólt októberben. Ezeken a szemináriumokon is nagyon fontos és nagyon hasznos információkat kaptunk a résztvevőktől. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon szoros kapcsolatot kellene fenntartani az EPPO és a Eurojust között. Tehát ezt a két szerv között mindenképpen fel kellene tartani résztvevők véleménye szerint, ez nagyon fontos, utaltak arra, hogy funkcionális és szervezeti különbségek is vannak a Eurojust és az ügyészség, az EPPO között. Különböző alternatívákat lehetne elképzelni arra vonatkozóan, hogy milyen legyen a, ez a kapcsolat a két intézmény között. És a következő alternatívákat vázolták fel. Az egyik az az, hogy a Eurojust-ból alakul ki az EPPO azáltal, hogy egyre bővül a nemzeti delegáltak hatásköre, vagy a másik alternatíva, hogy az EPPO-t eleve külön entitásként hozzák létre a Eurojust mellett de annak a szerkezetén kívül. A harmadik alternatíva, hogy egy speciális egységet hoznak létre a Eurojuston belül, az utolsó pedig az az, hogy az LPPO e fokozatosan összeolvad a Eurojusttal, és így alakul ki egy testület, de a döntéshozatali struktúra az különböző. Az éves fórumon a nemzeti bírák és ügyészek véleményét is meg tudtuk hallgatni. Az ő véleményük az az volt, hogy a 27 tagállamnak az együttműködése lenne fontosabb, és meg kellene erősíteni a Eurojustot, illetve az EPPO-t pedig kialakítani. Mik lennének a főbb ajánlásaink a témában. Először is úgy gondoljuk, hogy most talán korai lenne részletes ajánlásokat megfogalmazni, különösképpen mivel ennyire összetett témáról van szó, tehát arról, hogy hogy is nézzen ki az intézményi szervezeti felépítése az igazságügyi együttműködésnek Európában, és ezt azért is mondom, mert ennyire eltérőek a vélemények ebben a témában. Még a szerződés sem fogalmaz elég tisztán, nagyon sok esetben nem értenek egymással egyet az intézmények, ezek a testületek, amelyeket említettem, és az is igaz, hogy csak akkor tudnak részletesebb válaszokat adni nekünk ezek a testületek, hogyha további hatástanulmányok készülnek, és további igényfelmérés készül. Ettől függetlenül a következő ajánlásokat kívánjuk javasolni. A jelenlegi együttműködési megállapodásokat nagyon alaposan át kellene tekinteni a meglévő testületek között. Aztán további hatástanulmányokat és igényfelméréseket kellene elvégezni. Az Európai Bizottság feladataival összhangban, és a tagállami hatóságokat is be kellene vonni a munkába. A bizottság ajánlást kíván majd tenni az Eurojust megerősítésére vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehetne az EPP-ot létrehozni. Az a mi véleményünk, hogy valóban további hatástanulmányokra és konzultációra van szükség az érdekeltekkel, mert ez segítheti majd a bizottság munkáját. Köszönöm szépen! Eh, Richard Köszönöm szépen. Töltesz úr szintén hozzá kíván szólni? Nem? Akkor kérdezem, hogy van-e az Európai Bizottság képviselője jelen, aki hozzá kíván szólni, hogy bemutassa a jelenlegi helyzetet, illetve azt a módot, ahogyan az Európai Bizottság az Európai Ügyészség kérdését tekinti azt gondolják-e, hogy ez a javaslat megfelel a bizottság szándékának, felkívánne valaki tehát ezekkel kapcsolatban szólalni, vagy sem a DJ Justice részéről Michel Inyi úr. ik, ja, meneer Michelini? Ja, ja. Igen, Michelini úr, tessék. Uh, thank you. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük ezt a tanulmányt, nagyra értékeljük ezt a munkát, hasznos, és nagyon, jó összefogl- nagyon jól összefoglalja, hogy hol tartunk most ez a, ebből a jelenlegi helyzet. Világosan tükröződik, a Eurojust, az OLAF, az Europol ról is ad egy kis történeti hátteret, tehát nagyon jó kiinduló pont ez a munkához. Természetesen megerősítjük azt, hogy mi is dolgozunk a az ügyön, tehát vizsgáljuk azt, hogy a 85-ös és 86-os cikk az Európai Unió működéséről milyen lehetőséget biztosít, milyen intézményi lépéseket lehet tenni. Nagyon összetett jogi és eljárásügyi kérdések vannak, amelyeket alaposan meg kell vizsgálni, valamint a bizottsági szolgálatoknak össze kell gyűjteni még az adatokat. Ahogy a tanulmány itt ki is emelte, a tagállamok teljes bevonásával, az érdekeltek teljes mértékű bevonásával, mert egyébként nem lehet jogi jogalkotási kezdeményezéseket tenni. Megerősítjük azt, hogy az Európai Bizottság is készít egy tanulmányt a Eurojust megerősítéséről. 2011-es évben készül ez a tanulmány, az eredményét is ebben az évben várjuk majd, és a bizottság ezen kívül azt is tervezi, hogy közleményt ad ki az Európai Ügyészségi Hivatal lehetséges létrehozásáról 2013-ban, miután az összes konzultációt lefolytatta, és a szükséges tanulmányokat elkészítették. Tehát egyelőre itt tartunk az ügyben. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, és megerősítjük még egyszer, nagyon nagyra becsüljük ezt a lépést és ezt a tanulmányt. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony. Már csak Ayala Sender asszonynak adom meg a szót, ő szerepel a hozzászólók listáján. Igen, köszönöm szépen elnök úr. A... Que desde, digamos que nuestro presidente se hicieron en su día. Jól figyelemmel követtem, tehát ami elhangzott a beszámolóban, ez egy olyan téma, ami nagy érdeklődésünkre tart számot, és az Európai Parlament természetesen érdeklődik ezen téma iránt. Egy kérdést szeretnék feltenni a szakértőkhöz a magyarázatok alapján, amit hallottam, illetve a PowerPoint bemutató után, a, úgy tűnik, hogy egy potenciális egyetértés kezd kibontakozni, hogy az eurozsüszt legyen az a struktúra, amely ezt a ö, szervezetet befogadja. Tehát az Európai Ügyészség székhelye két pillér, az OLAF és az Europol, mint nyomozati szervek, tehát egyfajta rendőrségi szervek lennének. Ö, én nem vagyok szakértő, de érdekelne, hogy milyen fajta struktúrát kívánnak kialakítani, és a költségvetési ellenőrzését ennek a két pillérnek hogyan kívánják megvalósítani. Hogyan lehet tehát költségvetési szempontból ezt a harmadik személy szervet és a két pillért egyaránt költségvetési szempontból ellenőrizni. melyek lennének ennek a struktúrának a gyenge, illetve az erős pontjai. Az, EULO, az OLAF és az Europol, illetve az Eurojust lenne a három szerv. Az OLAF ö, mindenek előtt a csalások eseteivel foglalkozik az Európai Bizottságon belül, és az Európai Bizottságba integrált szervről van szó. Nos, ezen új séma alapján az Olaf teljes mértékben kikerülne a bizottság hatásköréből, és felmerülne esetleg a megkettőződések kockázata is. Ez egy olyan kérdés, amely rendkívül mértékben aggaszt minket. Hogyan lehet ezt a megkettőződést elkerülni? hiszen sok ország nem támogatja az Európai Ügyészség elképzelését, ahogyan ezt nagyon jól tudja. Most beszélünk erről az együttműködésről, de ez esetlegesen megkettőződéseket is okozhatna, hiszen az Eurojust szintén a tagállamok közötti együttműködésre szolgáló szerv, és aztán van még egy kérdésem, a szerződések szintjén szó esett a világos fogalmazásról, melyek a konkrét pontok, illetve a világosság hiánya a a 85-ös és 86-os cikkeket, illetően a szerződés, szerződés esetében. Zijn er eh, nog collega's die vragen hebben aan de... Szeretne más szót kérni? kérdéseket intézni a Deloitte-hoz. Hogy látom, hogy nem, akkor a két óra egyikét szeretném felkérni, hogy válaszoljon. Döntsék el önök. Természetesen tudunk válaszolni. Sok kérdés hangzott el egyidejűleg. Tulajdonképpen túl mély még ez a víz ahhoz, hogy részletes ajánlásokkal tudnánk szolgálni. Az átfedésekről, illetve hogy mi lenne a legjobb kivezető út. Méreható egyeztetésekre lesz majd az életékesekkel szükség. Az intézményeknél feltárt átfedések ennek ügyében azt az észrevételt tették, hogy részletesebben meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, és aztán megalkotni a következtetéseket. A különböző testületek reagálása mind arról szólt, hogy a többiek észrevételére meg túl koráinak ítélik a reakciót, hogy írásban reagáljanak. Úgy gondolom, hogy ahhoz megfelelő üléseket kell szervezni, hogy mélyrehatóan az érintettek is meg tudják vitatni ezeket az ügyeket, és ebből alakul majd ki a válasz a kérdésre. Nem tudom, hogy van-e más mert be kell valljam, hogy elfeledtem már részben, hogy mi volt a kérdés. Elnök, nagyon szívesen Ismét szót adok Ayala Sender asszonynak, hogy ismételje eh, meg. Nos, az egyik dolog, ami foglalkoztat, és ami aggodalmat kelt bennem ezen tanulmány esetében, Ugye itt szó volt egy kérdőív kiküldéséről. És azt jelentették ki, hogy akkor kiküldik ezt a kérdőívetet mindazoknak, akik ki kell, hogy fejezzék álláspontjukat ezen koncepcióval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy más módon kellett volna eljárni Hát nem a kérdőív kiküldése tűnik a számomra a legjobb módszernek, mert úgy tűnik, hogy ez csak minimális eredményeket hozott. Elemezni kellene a különböző beszámolókat, és ezt már ö, pontosítottuk az Olaffal és az Europollal, tehát az, hogy egy kérdővet most kiküldenek, ez valóban nem eredményezhetett ö, optimális válaszokat. Én a következőt kérdeztem elhangzott, és köszönetemet fejezem ki azért, amit tettek, hogy valamennyi válaszból azt lehetett látni, hogy konszenzus kezd kibontakozni azt illetően, hogy az Eurojust nak kellene lennie annak a székhelynek, tehát ennek az új európai ügyészségnek a székhelyének. Az OLAF és az Europol képezné tehát a két alapját ennek kérdeztem azt, hogy az Európolnak és az Olafnak melyek a gyenge, illetve az erős pontjai ezen feladatmegosztás tekintetében, mert az előzményeket illetően mindig is elismertük, hogy az Olaf egyik problémája az, hogy az egyik hatásköre a csalás elleni küzdelem az Európai Bizottság hatáskörén belül. Tehát ez a szerv a bizottság hatásköre alá tartozik, és az, EU, az OLAF, az Eurojust és az Európai Ügyészség háromszögében az OLAF egy független ággá válhatna, mert sokkal inkább kapcsolódik az Eurojusthoz, még akkor is, hogyha az Európai Bizottság fizeti az OLAFot. Tehát önök azt mondják, hogy a szerződést illetően hiányzik a világosság, és meg kell nézni, hogy a 85-86-os cikkek értelmében hogyan kell eljárni. Hogyha a világosság hiányáról szólnak a szerződésben, akkor mire utalnak pontosan? Hol hiányzik a világosság, hol nem világos a szöveg? A harmadik kérdés. A legutolsó konferencián az ügyészekkel és a különböző európai bírósági jogi képviselőkkel úgy tűnik, hogy az volt az általános vélemény, hogy inkább együttműködésre lenne szükség a független európai ügyészség helyett. Tudni szeretném, hogy mi az önök véleménye az Európai Bírósági Testületek és az Eurojust nézőpontját illetően, hiszen van egy együttműködés, és ezt tovább lehetne fejleszteni. Mr you, Mr. Chairman. Mm, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is úgy gondolom, hogy a tanulmány hozzáadott értéke abban rejlik, hogy minden aktív testület lehetőséget kapott arra, hogy kifejtse a jelenlegi véleményét, a jelenlegi álláspontját. Az is világossá válik, hogy a különböző testületeknek igen sürgősen le kell ülniük egymással, hogy hatóban meg tudják tárgyalni ezeket az ügyeket. Szeretném azt is elmondani, hogy a kérdőívek mellett interjúkat is szerveztünk, személyes interjúkat négy szem közti beszélgetéseket az illetékes testületek képviselőivel, és ott lehetőségük volt arra, hogy a már beküldött írásbeli válaszokat kiegészítsék. És ahogyan említettem az elején, mi független szervezetként egy független tanulmányt készítettünk. És hogyha lényeges nézeteltérések merülnek fel a nagy szereplők között, különösen abban a vonatkozásban, hogy a jövőbeni szerepük hogyan alakuljon. Nos, természetesen független szervezetként mi nem hozhatjuk meg ezeket a döntéseket helyettük. Csak leírhatjuk a felszínre került nézeteltéréseket, a különböző véleményeket, amelyek elhangzottak. Például Jelenleg az összes intézmény azt hangsúlyozza, hogy további vizsgálatokra van szükség, részletesen végig kell gondolni, hogy hogyan szervezhetnék át őket, és hogy a jövőben a szerepük hogyan alakul. A stratégiai szemináriumon Brűsben megtudtuk azt is, és ez nem a kérdőívek, illetve a válaszok tanulsága volt, hanem a résztvevők mondták el a szemináriumon, hogy többféle lehetőség létezik az OLAF átszervezésére, és az egyik ilyen lehetőség, ami felmerült ott a szemináriumon, az, hogy három részre, három igazgatási egységre lehetne osztani az OLAF-ot. Egyrészt a bizottsághoz tartozna az egyik részleg, a másik a számvevőszékhez, a belső vizsgálati rész, illetve a bűnügyi vizsgálati rész, az pedig az EPPO-hoz tartozna. további hatásvizsgálatokat, illetve egyeztetéseket igényel ez a különböző szervek között, hogy hogyan alakuljon. De úgy tűnik, hogy van lehetőség a konszenzusra, amelynek keretében mindkét szervezet első körben illetve kezdetben a jelenleg már biztosított szolgáltatásokat nyújtaná az európai nyomozó hatóságoknak. Kevesebb a bizonyossága tekintetben, hogy kik végezzék a nyomozást magát. Az Olafot, illetve az Europol is úgy látja, hogy szerepet kaphatna e tekintetben. És a szerződésen fogalmaz az ügyben világosan különböző alternatív forgatókönyvek merülnek fel a szervezet, illetve funkcionális működés kezelésére. A 86-os cikk ugyan az Eurojustra utal, de hogy hogyan épüljen fel, vagy szerveződjön, az nem teljesen egyértelmű a szerződés alapján. És ebből nagyon sok vita alakul ki a különböző szervezet között. ez is hangsúlyozza, hogy sürgősen le kell ülniük, meg kell tárgyalniuk ezeket a kérdéseket. Átadom a kollégának. Elnök Doert úr, szeretnék kiegészíteni? Igen, egy észrevételt szeretnék ebben az összefüggésben még elmondani. Nincsen konszenzus talán a kép sem áttekinthető, erre vonatkozott az iménti panasz, ezt én megértettem, és ez az elképzelés még nagyon új közösségi értelemben véve, tehát az utóbbi években a harmadik pillér területéről közösségi hatáskörbe került át. És ez magyarázza, hogy miért érzékeny a tagállamok számára ez a probléma, illetve miért haboznak kialakítani a végleges felépítést. Tehát ez a határozatlanság derül ki a szerződésből is, ahol a az Eurojust átalakítása, illetve ebből az EPPO kialakítása meglehetősen általános formában van csak leírva. Egyfajta csúszós egyfajta kilenc tagállam első körben, aztán a többiek majd lassan csatlakoznak, és így kialakul, így néz ki a forgatókönyv. És ezt az érzékenységet az egész rendszerben tapasztalhatjuk. A nemzeti ügyészek, ügyészségek azt mondják, hogy működik a Eurojust, meg kell erősíteni az együttműködést. A Eurojust nincsen teljes irányítási helyzetben, illetve nagy határon átnyúló esetekben nem irányíthat. Úgyhogy a tagállamok, illetve a szakemberek gyakorlatilag egyfajta szupermarketnek tekintik, egy ötletbőrzének ezt a területet, amiből kedvük szerint válogathatnak. És mivel nagyon eltérnek a vélemények, nehéz ezeket összegezni, sőt, akár egy többségi véleményt kialakítani ami aztán a tanács elé kerülhetne döntése. kell -e egyáltalán európai ügyészség? Messze nem tisztázott ez a kérdéskör. Ez a mai valóság, és a parlament lehetősége, hogy befolyásolja a viták menetét, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a különböző lehetőségekkel kapcsolatban egyértelmű állást foglalhatnak és a tanulmány feltárja a különböző véleményeket, illetve helyzetképet ad. Köszönöm. Tevreden mevrouw Ayala Sender, eh, u hebt informatie. Elégedett Ayala Sender asszony a válaszsal? Megkapta azokat az információkat, amelyeket kívánt. Ami a tanulmányt illeti, de Magistris elnök úr vállalt kötelezettséget arra, hogy ezzel a tanulmányal foglalkozunk, illetve olaszra is lefordították aztán a tanulmányt annak érdekében, hogy ez mindenki számára érthető legyen. De sajnos Magistris elnök úr jelenleg beteg. Feltételezem, hogy Magistris úrral is kapcsolatba léphetünk, illetve kiegészítő információkat kaphatunk, akár tőle is, hogy aztán De Magistris elnök úr munkáját ezekkel a plusz információkkal megkönnyítsük. Most ezt a négyes pontot le is zártuk, és áttérünk a napirend ötös pontjára. Marinescu úr jelentése következik. Marinescu úr, itt van egy probléma. Időközben viszont van román kabin és van román tolmácsolás. Kiváló. Az ülés kezdetén ugyanis volt egy probléma, nem volt még román tolmácsolás egy félreértés merült fel közöttünk, a titkárság, valamint a tolmácsszolgálat között, de a tolmácsok szerencsére gyorsan megoldották ezt a problémát, tehát most már van román kabin, román tolmácsolás, ez nagyon jó, így alapjogával élhet, véde, védeni tudjuk ezt az alapjogot, és anyanyelvén szólhat jelentéstevőként. Marinescu úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, de kérem, mondja meg a felelősöknek, hogy a román nyelvet itt már öt éve beszélik, szerintem nem normális, hogy egy szakbizottságban, ahol 23 nyelv képviselteti magát, nincs román nyelv. Tehát már nagyon régóta használjuk ezt. Eh, a jelentés az alapok hatékonyságával kapcsolatosan, tehát az atomerőművek leszerelésével kapcsolatosan. Nos, először is szeretném önöknek elmondani, hogy nem túl sok audit jelentés van, és nincs túl sok Európai Bizottsági jelentés ezzel a témával kapcsolatban, és szerintem ez nem normális tekintettel arra, hogy itt körülbelül 30 milliárd euróról van szó mostanáig, amelyet ezekre a célokra fordítottak. A döntés helyes, a tagállamokat támogatni kell ezen cselekvésükben. Sajnálatos módon a döntés meghozatala óta, és az első atomerőmű bezárási tervet követően nem voltak időszaki határidők a források folyósítására vonatkozóan. Még mindig nincsenek ilyen határidők, nincsen részletes terv a reaktorok lebontására vonatkozóan, és 2011-ben, 12 ben megvitatjuk majd az Európai Unió 2014-es költségvetését, tehát ezt a problémát mindenféleképpen meg kell oldanunk. Az utóbbi időben sokat költöttünk az energiára, és ez az energia kiadás támogatható lett volna, tehát egyes tagállamok nagyon sokat költöttek az energiára, és nagyon keveset az atomerőművek bezárására, lebontására. Véleményem szerint ez a megfelelő pillanat, hiszen nem sokára közzé tesznek egy bizottsági tanulmányt a három projekttel kapcsolatban, és remélem, hogy májusban, vagy legkésőbb júniusban a számvevőszék audit jelentése is közzétételre kerül. Itt a három projekt teljesítését vizsgálja a szemvevőszék. Tehát a bizottságtól és a szemvevőszéktől segítséget kérünk, és reméljük, hogy a fő szempontok, amelyeket itt kérnünk kell, azok a határidő megállapítására vonatkoznak ezen három projektre fordítandó források kifizetésére vonatkozóan, valamint a koordinációra a bizottság szintjén, hiszen jelenleg nincsen koordinációs lehetőség. Tehát a szakértelem és a felhasznált források ezen projektekre az egyik atomerőműre ezt a szakértelmet, ezeket a tapasztalatokat nem hasznosítják a mm, többi projekt esetében, a többi atomerőmű esetében. Részletes tervre van szükség az atomerőművek bezárására vonatkozóan, ez mindez ideig hiányzott. Köszönöm. Dank u wel. Ik eh, kijk weer eh, richting commissie, omdat... Köszönöm szépen. És most a bizottság irányába nézek, Kisner úr képviseli az energetikai főigazgatóságot, úgy gondolom. Ő nagyon fontos személy, a leszerelést irányító egységnek a vezetője. A, ő az illetékes az atomerőművek ügyében. Köszönöm szépen, elnök úr, Marinescu úrnak, és köszönöm szépen a részletes beszámolót. Különösen azt is köszönöm, hogy a hatékonyságot, eredményességet úgy értékelte, hogy átfogó keretbe helyezte a támogatásokkal párhuzamosan. Hát én ezt nagyon fontos elemnek tartom. A bizottság összességében egyetért a jelentés megállapításaival, és tisztában van a bizottság azzal is, hogy mely területeken kell javítani az ügyek menetén és a három érintett tagállam hatóságaival együttműködésben folyamatosan dolgozunk ezeken a kérdéseken, igyekszünk javítani a helyzetet. Marinescu úr teljesen joggal említi a jelentésben. Fontos elem, és a bizottság munkáját alapvetően támogatja a 2013 utáni EU támogatási források szempontjából. Két konkrét példát szeretne a bizottság bemutatni annak a vonatkozásában, amit kiemel a jelentés, vagyis hogy a részletes leszerelési terv feltételes formában megfogalmazza teljes költségértékelést, illetve finanszírozási terv elkészítését hogy világos képet kapjunk arról, hogy mi kell a leszerelés végleges megoldásához, illetve hogy a forrásokat hogyan lehet biztosítani. A jelentés többen is megfogalmazza, hogy a bizottság számoljon be, tisztázza a helyzetet, a bizottság erre készen áll. Megadjuk a tájékoztatást. Ezt szeretném még egyszer megerősíteni, mert tegnap is felmerült a kérdés. Az ITRE bizottságban egy vélemény kapcsán megkérdezték a bizottságot, hogy a, hogy állunk a leszerelésekkel. A bizottság számára ez valóban prioritás. Köszönöm szépen még egyszer ezt a fontos jelentést. Ehm, Köszönöm szépen. Ivanova asszony kért szót. Más szeretne még? Ivanova asszony és Marinescu úr kap ismét lehetőséget hogy lezárja ezt a pontot. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a konstruktív munkát. Örülök az Európai Unió pénzügyi segítségnyújtásának és szolidaritásának. A bulgáriai kozlodói atomerőmű leállítása nélkül lehetetlen lenne. Három kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak is felkívánok majd tenni egy kérdést. Először is a 28-as bekezdésre utalnék, amelyről a bizottság képviselői szólt, tehát a biztonság kérdéséről van itt szó. A 28-as bekezdés kiemeli, hogy a fő célkitűzés az atomerőművek leállításánál a biztonság volt, és továbbra is az marad. Szeretném megkérdezni, hogy tudná pontosítani, hogy melyik államról, illetve melyik reaktorról van itt szó, mert a bulgáriai atomerőmű blokk a nemzetközi szakértők véleménye szerint megfelelt a nemzetközi biztonsági normáknak. A második kérdés, a források felhasználása az atomerőmek leállítására Nos, a 2010-es júliusi rendelet értelmében, amely közvetlenül vonatkozik a bolgár atomerőműnek nyújtandó pénzügyi segítségre, Nos, ez szerint az eszközöket a kettes cikk értelmében lehet felhasználni más intézkedésekre, amelyek kapcsolódnak az atomerőmű leállítására, lebontására. Ebben az értelemben a források nem voltak haszontalanok a Bulgária energetikai mérlege szempontjából hiszen a források legtöbbjét az energetikai ágazatra használták, hogy azt az fontos kieső energiát pótolják, amely az atomerőmű leállítása miatt esett ki. Aztán itt van a 25. bekezdés, ez a bizottsághoz intézett kérdés. A bizottság nehezen jutott információkra a munkája során, ez szerint a bekezdés szerint. Tudnál pontosítani, hogy mely országgal volt probléma, és miben állt ez a probléma? Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Ivanova asszony. Kisner úr nagyon konkrét kérdéseket kapott. Várhatunk-e egy kis segítséget öntől? Semmi gond, igen igyekszem, amikor a biztonságos leállítást megtárgyaltuk, akkor én arra utaltam, hogy a három atomerőmű, az Ignalina, Kozludúj, illetve Bohunice leállítása kapcsán azt fogalmaztam meg, hogy melyek a biztonságosági megfontolások, de nem mondtam azt, hogy mi indokolja a leállítást. A biztonság az valóban kiemelt jelentőségű, hiszen itt kiégett fűtőanyagról van szó, illetve radioaktív hulladéknak a kezelése merül fel, úgyhogy ez nyilván az állampolgárok egészségére is kihatással jár, és környezetvédelmi kockázatot jelent. Ezért nagyon fontos iránymutatás, illetve vezérfonal a munkánkban a biztonságos leállítás, ami pedig a rendeletet illeti, az egyéb célú leállításokra is felhasználtak forrásokat, de az alapot tulajdonképpen ezért hoztuk létre. Lényegében a leállítást, leszerelést szolgálja, és azt, hogy enyhítsük a korai leállítás következményeit. Teljes mértékben egyetértünk ezzel, támogatjuk is, és további keretet adtunk Bulgária számára a 2013-as pénzügyi keretek között. A jelentésben szerepelnek nehézségek, ezek nem a bizottság támogató programjához kapcsolódnak, hanem a második bizottsági jelentés, amely a tanács, illetve a parlament számára készült a gazdálkodásról, ebben szerepelnek, illetve ezekkel kapcsolatosak a nehézségek. Kiküldtük a kérdőíveket, és nem kaptuk meg időben a válaszokat. Ezt gyorsan rendeztük egyébként két oldalú párbeszéd keretében a bolgár kormányjal. Ezt még akkor megtettük, tehát a magunk részéről nem maradt ilyen jellegű probléma, hogy így fogalmazok hozzájuthatunk az információkhoz, amelyek szükségesek a munkánkhoz. Köszönöm. Kirchner, u hebt mevrouw Ivanova niet helemaal gelukkig gemaakt. Zij wil u eh, nog een vraag. Nos, nem vagyok abban biztos, hogy Ivanova asszony teljesen elégedett a válaszsal. Úgy látom, hogy még kérdést szeretne föltenni. Председател, напротив, удовлетворена съм от... Köszönöm, elnök úr. Ellenkezőleg elégedett vagyok ezzel a válaszsal, és köszönetet szeretnék mondani a bizottság képviselőjének. Egy pontosítással élnék az első kérdést illetően. Nem a lebontás biztonságáról van szó, hanem azt akartam elmondani, hogy az atom erőmű lebontását azért, lebontására azért köteleztek, mert a biztonság nem volt kielégítő. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy a nemzetközi szakértők kimutatták, hogy nem volt probléma ezzel a reaktorral. Ehm, Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a tisztázó jellegű pótkérdést. Most pedig átadom az előadónak a szót, hogy néhány záró észrevételt tegyen. Köszönöm szépen, elnök úr. A 28-as bekezdés ügyében itt az válik világossá, az szerepel, hogy a pénzügyi támogatásnak a célja az volt, hogy gondoskodjunk az atomerőmű biztonságáról. És ezért szükséges hogy ezt hangsúlyozzuk, ezt a vonatkozást. A csatlakozási szerződés keretében a három tagállam köteles leállítani ezeket a reaktorokat. biztonságosági megfontolásokból, illetve az európai szabványoknak való megfelelés okán. Köszönöm az Európai Bizottságnak az észrevételeket. Nagyon jó lenne, hogyha a bizottság elvégezni az itt említett értékelést. És hogyha a parlamentet tájékoztatná az elemzésének az eredményéről. Ez egy olyan értékelő tanulmány, amely iránt érde, élénken érdeklődünk. Köszönöm. Eh, ehm, Köszönöm. A kollégák nak van idejük arra, hogy módosítókat nyújtsanak be a jelentéshez, mégpedig február 3-a 12 óráig nyújthatnak be módosítókat. Aztán szavazunk majd a jelentés tervezetéről, mégpedig március 3-án a tervek szerint. Most pedig áttérünk a következő pontra. Az ötödik pontot tehát lezártuk. Köszönetet mondok a bizottságnak és a vitában való részvételért. Egyebek napirendi pont. Van-e kolléga, aki ezzel kapcsolatban fel kíván szólalni? Nincsen. Akkor ezzel az ülést berekeztem. A következő ülésre február 10-én kerül sor csütörtökön, még Strasbourg előtti héten, és akkor megint csak gazdag lesz a napirendünk. Köszönöm szépen tehát a közreműködésüket, és jó hazautazást kívánok azoknak, akik ma már szülőföldjükre visszatérnek.